Good afternoon, colleagues, and we begin with point 20. Kedves kollégák, akkor folytassuk, vagy kezdjük el? Inkább folytassuk. A 20-as napirendi pontnál tartunk. A bizottság közlemény az Európai Parlamentnek és csak a Schengeni rendszer fenntartására és megerősítéről. Szeptember 27-én új ajánlásokat fogadott el a bizottság, elsősorban egy közleményrendszer fenntartásáról, illetve a határkódex végrehajtásáról, illetve a belső határokon végzett határellenőrzés ideiglenes visszaállításra vonatkozóan előtt rendelkezések végrehajtásáról egy a Schengeni határkódex módosításával kapcsolatban. I'm now going to ask uh, Mr. De Koyster uh, to present this newly adopted package and then to reply to... Most pedig megkérjük De Koster urat, hogy kérdéseinkre próbáljon válaszolni. Parancsoljon önnek, adom meg a szót, aztán majd az előadónknak, és aztán bárki másnak, akinek még kérdés van is, méltóztatik jelen lenni, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, szép napot kívánok mindenkinek. Biztosom, megkönnyítette az életemet tegnapi bejelentésével, mert a 9-es napirendi pontban szerepelt ez a téma, ahol az Európai Bizottság közleményéről is beszélt a Schengen megőrzéséről és megerősítéséről. Felhívta Avramopoulos úr a figyelmet arra, hogy szükség van az Schengen kódex átalakítására, a belső határrendőrzés végnes visszalításának témájában. Így tehát erre építhetek hozzászólásomban. Mielőtt a jogalkotási javaslatokra rátérnék, röviden emlékeztetném önöket arra, hogy milyen fejlemények körül szám, mm, szereztünk tudomást az úgynevezett védzáradék klauzula ügyében, ez ugye a belső határokon vizet eh, határellenőrzések ideglenes visszaállítását jelenti, ugyanis ez jól mutatja, hogy ez a mostani javaslatunk csak a logikus továbbfejlesztése a Schengen rendszer eh, új kihívásokhoz való igazításának tekintetében. Hiszen az elmúlt két években ilyen kihívásokban nem volt hiány, ezt azt hiszem leszögezhetjük. A 90-es Schengeni egyezményre kell, hogy visszatérjünk. A kettes cikkében a Schengeni egyezmény akkor először megjelent eh, a védzáradék klauzulát, amit idézek. The principle of lifting a belső határ ellenőrzések eltörlését kimondva, bár belső közbiztonsági célokból a szerződő felek, a többi szerződő félel konzultálva úgy dönthet, hogy egy korlátozott időre a nemzeti határ ellenőrzéseket helyreállíthatja megfelelő körülmények és feltételek mellett. Tehát ideglenes, átmeneti időszakra visszaállítható a belső határellenőrzés. Ez már az eredeti Schengeni egyezményben is szerepelt, de konkrét határidőt nem határozott meg erre az egyezmény. Mindenféle, mindenképpen szükség van konzultációra, a többi szerződéféle, azaz a többi alatt 12 évet e, ért meg ezzel az alapvédzáradékkal a Schengeni egyezmény, mert a tagállamok egy-két napra, egy-két hétre vették igénybe ezt a védzáradékot. Csak egy tagállam volt, amelyik éveken keresztül alkalmazta ezt. Nem nevezném meg, jó neveltségjogból nem árulnám el, hogy a franciák voltak ezek. Ezért tehát a belga és luxemburgi határon tehát a belga-luxemburgi rokon fordult ez elő, de ilyen hosszú időre máshol nem került sor. 2006-ban változott ez, amikor a Schengeni határkódexet létrehoztuk, alapvetően a Schengeni határkódex közösségi szintre emelte a kormányközi Schengeni akit, tehát vívmányokat külső-belső határellenőrzés témájában alapvetően védzáradék megőrzésre került, de természetesen nem csak arról szólt ez, hogy a többi tagállamot értesíteni kell egy ilyen döntésről, hanem az Európai Bizottságot is, hiszen ez felelt meg annak az intézményi keretnek, amelyen belül a Schengeni rendszer működött, miután az unió rendszerébe integrálásra került megint csak ideiglenes helyreállításról lehetett szó a belső határon ellenőrzések témájában, anélkül, hogy konkrét maximális időszakot megszabad volna. Ez a határellenőrzési kódex 2015-ben a, talán a legtöbben jól emlékeznek a Schengeni kormányzás címszó alatt az új Schengeni értékelőrendszert is ennek keretében vezettük be. Tehát konkrétan módosításra került a Schengeni határkódex a védzáradék tekintetében. Nagyon sok új eljárás elem is bevezetésre került ezen a ponton, és ez volt az az első pillanat, amikor is egy maximális időszak is kijelölésre került. Tehát ekkor lefektettük a szabályokkal, hogy az ideiglenes visszaállítás maximum 6 hónapot jelentett. Lehetett volna 3, 6, 9, 12, bármennyi, de 6 hónapot választottak. Választottunk, mert úgy tűnt akkor, hogy a korábbi esetekben ez mindig kielégítő lett volna, kielégítően hosszú időszak lett volna. Tehát nem volt abszolút igazság, mint hogy most sincs, arra vonatkozóan, hogy miért 6 hónap a 6 hónap, de a Schengeni határkódexben most is 6 hónap szerepel. Lehetőség volt arra, hogy a belső határ ellenőrzéseket a 29-es cikk fennforgás esetén akár két évre meg lehessen hosszabbítani, de hát ebben az esetben a 29-es cikkről igazából nem beszélhetünk, tehát ez nem áll fenn ez a körülmény. Egy következő módosítás, vagy módosítási javaslat érkezett az Európai Bizottságtól, különös tekintettel arra, hogy hosszabb időszakra is vissza lehessen ideiglenesen állítani a belső határokon végzett ellenőrzéseket. Ezzel a javaslattal az Európai Bizottság célja az, hogy Schengen erősebb legyen, és jelenlegi kihívásoknak jobban megfeleljen, mert ahogy említettem, az elmúlt két évben a kívásoknak se szeri, se száma. Nem csak a külső határok ellenőrzésére gondolok itt, hanem a az irreguláris migránsok, szabálytalan migránsok másolagos mozgása miatt, illetve a terrorista veszély miatt. Ezek úgy tűnik, hogy nem gyorsan megoldódó problémák, úgy tűnik, hogy velünk maradnak, és éppen ezért úgy tűnik, hogy a maximálisan előírt 6 hónap nem lesz elég hosszú ahhoz, hogy az igényeknek megfeleljen. Ami a másodlagos belső mozgásokat illeti, ami ugye a külső határok ellenőrzésének nem megfelelő voltából ered. Itt a 29-es cikk alkalmazását javasoltam, megfelelő ajánlások mellett azt javasolva a tanácsnak, illetve a tagállamoknak, hogy a megfelelő eljárások és feltételek értelmében hosszabbítsák meg ezt a besolatáról ellenőrzést. Mit tesz most az Európai Bizottság? Azt javasoljuk, hogy a jelenlegi rendelkezéseket módosítsuk, pont azért, hogy a Schengeni rendszer erősebbé váljon. Figyelembe véve nem csak az új kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak szembe kell néznünk, és amelyekről beszéltem, hanem figyelembe véve azokat Eh, az egyes tagállamoktól érkező panaszokat, eh, amelyek a határellenőrzés tekintetében a szomszédos tagállamok eh, nem megfelelő lépése miatt merültek fel. Megpróbálunk itt egy olyan egyensúlyra törekedni, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy a közrend és belső közbiztonság miatt valóban szükséges belső határolényezéseket azért nem esne a végtelenség fenntartani, tehát legyen egy maximális időszak. Ugyanakkor olyan vízzeladékokat szeretnénk mi is látni, amely a lehetőleg kevésbé befolyásolja a szabad mozgást a Schengeni övezeten belül, illetve amely lehetővé teszi azt is, hogy biztosítja, hogy a tagállamok, a többi tagállam a első pillanattól fogva tájékoztatva legyenek. Tehát 6 hónapról egy évre módosítanánk a normális esetben alkalmazandó maximális időszakot, amelyre vonatkozóan ez még ideglenes sen visszaállított eső határ ellenőrzésnek számít. Ezt természetesen számos garancia kíséri és egyensúlyozza ki. Például a többi tagállamot, amikor tájékoztat, megnyitják, akkor jó néhány információnak szerepelnie kell ebben. Mielőtt a belső határellenőrzés visszaállításáról tájékoztatná egy tagállam a bizottságot és a szomszédos, a többi tagállamot a, a szomszédos országokkal konzultálniuk kell, és előzetes megállapodásnak kell születnie olyan együttműködési intézkedésekre, amelyeket meghozhatnak. Az Európai Bizottságnak joga van arra, hogy további pótinformációt kérjen, beleértve azt, hogy a többi tagállammal, szomszédos tagállammal milyen együttműködést eh, terveznek. Egy igazán új elem mert a javaslatnak az, hogy egy kockázatelemzést is kötelezővé tennénk, amely biztosíthatja, hogy a veszély a közrendre és a közbiztonságra leselkedő veszéllyel arányos ez az idő, ennek az időszaknak a hossza, illetve hogy ez a komoly veszély valóban megelőzhető a belső határellenőrzések helyre, visszaállításával, illetve a belső határellenőrzések idegenes visszaállítása valóban az utolsó és egyetlen eszköze annak, hogy biztosítsák a közrendet és a közbiztonságot. Emellett a javaslat említi azt is, hogy amikor egy tagállam túlépi a hat hónapot, akkor kötelező, kötelessége olyan információt is benyújtania, amely arra utal, hogy az első hat hónap során ez az újonnan bevezetett vagy visszajtott belső határa ellenőrzés milyen mértékben tudta eh, kiküszöbölni a vélt vagy valós súlyos veszélyt és kockázatot. Tehát jóval határozottabban, pontosabban megfogalmazott feltételek mellett lehet ezt az új hosszabb 12 hónapos időszakot alkalmazni. Fontos új elem az is, hogy az Európai Bizottság, amikor egy tagállam túllébi eh, a 6 hónapot, akkor véleményt ad ki, mármint az Európai Bizottság. A jelenlegi rendelkezések értelmében az Európai Bizottság véleményt adhat ki és meg kell tennie, hogyha felmerül benne kétség az a kapcsolatban, hogy szükséges és arányos-e ez az intézkedés. Amint a hat hónapot túllépi egy tagállam, kötelező az Európai Bizottságnak ilyen véleményt készíteni és kiadnia. A gyakorlatban az Európai Bizottság még nem sok esetben véleményezte a belső határellenőrzés visszaállítását. A legutolsó alkalom talán az egyike a kevés alkalmaknak, Ausztria és Németország esetében fordult elő, amikor belső határellenőrzést vezettek be a az irreguláris migránsok belső, másodlagos belső mozgása miatt úgy gondolták, hogy nagyon nagy nyomás nehezedik a menekültügyi rendszerükre. Miért olyan fontos az Európai Bizottság ezen említett véleménye, vagy véleményezési kötelezettsége? Mert természetesen a tagállamok irányában ezzel a konzultációs eljárást e, indítja be a az Európai Parlament számára pedig ez a politikai vita eszköze lehet. Tehát az a kötelezettség az Európai Bizottságnak, hogy véleményt adjon ki ebben a témában, automatikusan beindítja a konzultációt a tagállamokkal, és hát gondolom e, az Európai Parlamentben is a vita kiváltója lehet. Ezek mellett egy teljesen új eljárásrendet is beépítettünk a rendszerbe, mi szerint, amikor ugyanne ez a súlyos és komoly veszély egy éven túl is fennmarad, fennmaradni látszik, és ehhez egyébként nagyon szigorú feltételek eh, járulnak, hogy mikor lehet tovább meghosszabbítani a belső határ eh, ellenőrzést. Ezek egyike az, hogy eh, arányos nemzeti intézkedéseket tesz a tagállam saját területén belül is. Például egy állam, amely szükségállapotot hirdetett ki, vagy ha az adott tagállam a nemzeti jogrendjének megfelelően a legmagasabb veszélyszintet vagy készenléti szintet hirdette meg terrorista támadás veszélyére vonatkozóan, az gyanítva, hogy egy ilyen sor kerül, akkor természetesen elfogadható, hogy az érintett tagállam továbbra is fenntartja a belső határok ellenőrzését, persze csak akkor, hogyha ez releváns a vélt vagy valós veszély szempontjából. Hogyha ilyen esetben meg akarja hosszabbítani az adott tagállam belső határ, határellenőrzést, 6 héttel az intézkedés előtt tájékoztatni kell az Európai Bizottságot, amely ezt véleményezi, és a jelenlegi 29-es cikk szerinti eljárás értelemében nem a tagállami az utolsó szó joga. Az Európai Bizottság véleménye alapján a tanácsnak kell döntést hoznia, hogy javasolja az érintett tagállamnak, vagy sem a újonnan visszaállított határellenőrzés meghosszabbítását. Vala, elnök úr, dióhéjban ennyi ben tudom összefoglalni a bizottság javaslatában szereplő újdonságokat, változásokat a védzáradékra, a már egyébként meglévő védzáradékra vonatkozóan. Az Európai Biztosok Kollégiuma egy döntést is hozott, amely jelenlegi intézkedések egy értelmezését nyújtja a Schengeni határkódex javasolt módosításának szellemében. Manapság, hagy tagállam tájékoztatja a bizottságot és a tagállamokat a belső határőrzés meghosszabbításáról, többieket már most is megbizonyosodunk arról a bizottság részéről, hogy felvetik a kapcsolatot a szomszédos államokkal, hogy együttműködnek a szomszédos országokkal hogyha holnap vagy holnap után ilyenről tájékoztat bennünket egy tagállam, akkor az érvényben lévő szabályok alapján bíráljuk el. Nyilván nem árulok el titkot azzal, hogy egyik napról a másikra, tehát tegnapról már a két ilyen tájékoztatást is kaptunk tagállamoktól. Nyilván ez meg kell, hogy érkezzen önökhöz is, hiszen a bizottságot, a tagállamokat is egyszerre kell tájékoztatni. A bizottság éppen ezért vizsgálja a két érintett bejelentést, és vizsgálja, hogy pontosan hogyan kezelje ezeket az ügyeket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Érzem, hogy milyen feszültek a teremben, és hogy Koelyó úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak is ezt az előadást. És azt is, hogy Dekoszter úr milyen átláthatóan, mint ahogy ez megszokott, ismertette a tényeket. Tegnap már mondtam a biztosnak, általában véve, az, hogy célzottan kiegészítsük a határkódexet, azt nagyon is helyesöljük. Hogy mentesítsük a nyomás alá került területet, annak érdekében elfogadható ez, de több tagállam és hosszabb idejű bevezetés esetén gondolkodnunk kell ezen. Az is nyilvánvaló, hogy a demokratikus felülvizsgálatot fokozni kell, akkor, hogyha nemzetbiztonsági érdekek diktálják ezt a lépést. Jobban kell védenünk a Schengeni övezetet a hiányosságoktól, miközben a tagállamok jogát hogy ellenőrizik a határaikat, tiszteletben kell tartanunk. De ma hallottam, hogy Dánia valószínűleg a két ország egyike, akit említettek, továbbra is folytatja a határellenőrzést a határainál. Ahogy tudják, Dánia már a lehető leghosszabb időszakot kihasználta. A múltkori legutolsó meghosszabbításakor, amikor nagyon sok menedékes áramlott Dánia határaira, tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon sok. Dánia következőről számolt be. 300 ezer ember került ellenőrzésre május és június között Dánia határainál. Ugyanebben az időszakban 263 ezren kértek menedékjogot. Hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy ez aránytalan, mert még a 10%-ot sem éri el a menedéket kérőknek az aránya, még az 1%-ot sem, hanem 0,1%-ot csak. Dánia úgy tűnik, hogy biztonsági okokra hivatkozik, de hogyan támasztják alá a kérésüket? A számadatok azok, amiket felsoroltam. A bizottság, a parlament és a tanács jóváhagyásával egy úti tervet hagyott jóvá, hogy Schengent újra élesszük. Nyilvánvaló, hogy most attól kell tartanunk, hogy Dánia egyike azoknak az országoknak, aki ezt nem akarja. Úgyhogy a kérdés az, hogy a bizottság mit tesz ennek a problémának a megoldására. Akkor ö, Schengent helyreállítjuk, vagy ö, hagyjuk, hogy kimúljon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Coelho úr az elemzését, és a kitűnő példáját. Néhányan még szót kértek. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értem, akkor a javaslatokat a szokásos eljárással dolgozzák fel, lesz egy jelentéstevő, lesznek módosítók, és így tovább. Ez időbe telik, de ha jól értem, az a lehetőség, hogy Franciaország újra bevezesse a határ ellenőrzéseket, arra a határidő november 13-án lejár. Ausztria, Németország, Dánia, Svédország és Norvégia számára, a lehetőség pedig lezárul valahol október végén, ha jól emlékszem. Erről mit gondolnak? Ezek a javaslatok azt célozzák, hogy ezek az országok folytassák a határellenőrzéseket a határaikon, hat hónapra, aztán meghosszabbítsák, meghosszabbítsák, de ugyanakkor lezár a hosszabbítás lehetősége nem sokára. Úgy értsem, a kérdés-válasz szekciójá a dokumentumnak, hogy más okra hivatkozva is bevezethet egy tagállam újra határ ellenőrzés, Coelho úr utalt erre Dánia kapcsán, de én attól tartok, hogy a bizottság tálcán kínálja a tagállamoknak, hogy változtassák meg az indoklást, és akkor megkaphatják. Ezt így értsem. Ez elég aggasztó. Ez nem igazán azt jelenti, hogy újra beindítjuk Schengent. Elnök, köszönöm, Koraó úr. És aztán Verzsia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy azt a kollégák is elmondták, hát van itt valami, ami nincs rendben ezzel a bizottsági javaslattal. Az, hogy a Schengent felülvizsgáljuk, ez is mutatja azt, hogy Európában nem minden állam egyforma súlyol esik alatba. Vannak olyan tagállamok, amelyeket hát amelyekhez alkalmazkodnak, és másoknak kell alkalmazkodni, és nagyon fontos, hogy a szabad mozgás elvét mindenképpen alkalmazzák az, egész Schengen térségben azt gondolom, hogy a mai javaslat is bizonyítja azt, hogy bizonyos jogok nem mindig teljesülnek. Nos, Németország és mások úgy döntettek, hogy az Schengeni térségen belül mégiscsak fenntartják a belső határellenőrzést, és ezek, ez egy nagyon komoly szankció. Szeretnék gratulálni a bizottságnak, hiszen hihetetlenül hamar felléptek, megpróbáltak segítségére szaladni ezeknek az államoknak, hogy Schengen mégis életben maradjon. És hát a megfelelő szankciókkal léptek fel, lépnek fel ott, ahol kell. Hogy mennyi ideig lehet a belső határokat ellenőrizni, a belső a belső biztonság, illetve a közbiztonság sérülése nélkül. Nos, hát itt azt gondolom, hogy itt külső, külső ellenőrzésre is szükség van, mert annak sem értelme, hogy az a, az a tagállam dönt erről, aki maga beveti ezeket az intézkedéseket. Vagyis megtarthatják a tagállamok a belső határokat ellenőrzés gyakorlatilag addig, amíg akarják. Úgy gondolom, hogy megfelelő igazolásra, illetve, illetve garanciára van szükség, hogy a bizottság hogyan megfelelően viselkedik-e majd az ilyen tagállamokkal szemben. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a migráció, illetve a belső biztonság között, de sajnálatos módon az adatok nem bizonyítják azt, hogy a migránsok nagyon komoly fenyegetettséget jelentenének. Szeretném még elmondani azt is, hogy egy ilyen típusú helyzetben, tehát hogy a belső biztonság, avagy a közrend megrendül, az a jelenlegi jogszabályok szerint ez így nem szerepel. Ez valójában a külső határok ellenőrz, külső határellenőrzésekre vonatkozik, nem pedig belső határokra. Tehát szerintem itt abúzusról van szó. Nagyon fontos az, hogy az azon országokat segítsük, akik, ahova először érkeznek a migránsok, Menekültekről van szó, szerintem mindenképpen az első országoknak, tehát az érkezés, beérkezés szerinti országoknak kéne elsősorban segíteni. Szerintem a bizottság azt szeretné, hogy bizonyos tagállamokat menekült tábor státuszba soroljon. Köszönöm. Mari Krisztin következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, de a prezentáció első részén nem tudtam itt lenni. Egy másik ülésen kellett dolgoznom. Az olasz-francia határral kapcsolatban vannak kérdéseim, fenntartásaim, észrevételeim. Szerintem azért az mindenképpen fontos, megjegyzendő, hogy Franciaország nem ugyanazokra a cikkekre utal, mint az összes többi tagállam. Tehát eh, kérdéses, hogy a 25-ös vagy a 27-es cikkről van-e szó, melyiket kell aktiválni. A bizottság úgy, úgy tűnik, hogy másról beszél. Franciaország a 25-ös cikk alapján úgy tűnik, hogy nagyobb mozgástérre rendelkezik. Nagyon aggaszt a dolog, ezt még egyszer elmondom, nagyon aggasztó, ami a francia-olasz határon történik. Franciaország a terrorizmusra hivatkozik, ezért vezette be újra a belső a belső ellenőr, határellenőrzés, de valójában csak migrációs kérdésekkel foglalkozik. Franciaországban gyakorlatilag nem nagyon emelkedett. Nem nagyon emelkedett a menekült státusz kérők száma, vagy relatíve nagyon kicsi volt ez az emelkedés. Vajon miért pont a francia-olasz határon teszik mégis ezt, 30 ezer embert nem engedtek be a francia területre, a francia-olasz határon. Van természetesen olyan ember is, akit többször nem engedtek be, tehát akit többször, akinek többször nem tették lehetővé, hogy belépje Franciaország területére. Nos, ne feledjük el, hogy a Franciaországra, a Franciaország esetében a visszautasított belépések 70%-a pont erről a kis határszakaszról származik, a francia-olasz határszakaszról. Egyébként nem a határon nyújtják be ezeket a kérelmeket, hanem Franciaországnak a francia olasz határos megyéjében vagy tartományában. Franciaország egyébként már kérte azt, hogy meghosszabbíthassa a belső határok ellenőrzését. Nem is tudom meddig 2018. április 30-áig megtaláltam. Nincs itt nálam, hogy pontosan eh, mi is a francia hatóságok indoklása ez ügyben, hogy miért szeretnék továbbra is ellenőrizni a belső határokat. Egyébként alapvetően itt arról van szó, hogy mindenkit eh, az ábrázata alapján eh, ítélnek meg, hogy bejöhet-e vagy nem. Erről hogyan vélekedik a bizottság ez a kérdésem? Gondoltak arra, hogy egy csomagot készítenek, hogy ne lehessen kétféleképpen megoldani ezt a kérdést? Tehát, hogy csak egyféleképpen lehessen kérni a belső határok visszaállítását, hogy ne legyen visszaélés az, hogy van, a 25-ös cikket, valaki pedig a 29-est alkalmazza? Köszönöm szépen, de Kajszter úrra, mielőtt visszatérnénk, hogy válaszolhasson a kérdésekre. Sargentini asszony felvetette a parlament válaszát, hogy mi ilyen is foglalkozunk itt a LIDE szakbizottságban. Úgyhogy de Koister úr, ön válaszolhat a bizottság nevében, de Coelho úr, a LIBE szakbizottság Schengeni munkacsoportjának a vezetője, úgyhogy szeretném, hogyha politikai pártokon fölülemelkedő összefogásnak lehetnénk tanulni. A koordinátorok 23-án találkoznak, de most <clears throat> még egyszer, ezt észben tartva, még egyébként visszatérek erre, csak de Koester urat meghallgatjuk, hogy válaszoljon arra, ami megjegyzés elhangzott a tagok részéről, úgyhogy ha megtenné, akkor várjuk a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában véve szeretnék válaszolni ezekre a kérdésekre. Egy kicsit provokatívnak érzem az egyik kérdést Coelho úr részéről, mi szerint eh, a bizottság akarja, hogy Schengen egészséges maradjon, vagy el akarja temetni. Én úgy gondolom, hogy a kommunikék, a jogalkotási javaslatok, minden, az is, amit most beszélünk meg, egyértelmű. A bizottság természetesen Schengent újra akarja éleszteni, minden javaslatot megtett ennek érdekében, segíti az elfogadott döntések végrehajtását, de úgy tűnik, hogy ez nem volt eddig elég. De azt azért tisztázzuk, hogy Juncker úr is mondta már, Schengen az egyik a legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak, nem szabad elvesztenünk a Schengen kínálta előnyöket. Ezt, ennek fényében azonban azt is látni kell, hogy vannak kihívások, főleg biztonsági szempontból. Ezekre válaszolnunk kell ha kizárólag a bizottság döntése lenne ez, akkor már tegnap újjá varázsoltuk volna Schengent, és megint funkcionálna. Valaki azt mondta, hogy a bizottság kibújókat kínál a tagállamoknak, hogy hogyan hosszabbíthatják meg a Schengeni kivételeket. Elnök úr, Egyáltalán nem ez történik, hanem van egy jogi doktrina, hogyha egy állam bevezeti a belső ellenőrzéseket többször, valamilyen oknál fogva, akkor minden egyes alkalommal újra le kell folytatni az eljárást. Például, hogyha egy tagállam azért vezeti be a határ ellenőrzést, mert futballvilágbajnokság van, és ki akarják szűrni a huligánokat, akkor két hónapra lezárhatják a határokat. Aztán feloldják ezt, de aztán egy hónapra rá történik egy terrorista támadás, és újra beveszik, újra bevezetik a határellenőrzést, akkor ez egy újabb periódusnak számítódik, újra ketyeg az óra hat hónapra. <clears throat> Úgyhogy ezt soha senki nem kérdőjelezte meg. Lehet, hogy a tagállamok néha kreatívak ez ügyben, de hát elnök úr, pont ezért nem árulhatom el, hogy a bizottság mit válaszolt a tegnap éjszaka érkezett két új kérelemre. Most foglalkoztunk velük, és az okok, amikre hivatkoznak a tagállamok, hát ezzel kapcsolatban vannak olyan formalitások, amiknek még eleget kell tenni a kérelmező tagállamoknak. Például a bizottság rákérdez arra is, hogy nem lehetne alternatív módszereket alkalmazni, például rendőri ellenőrzés megerősítését és így tovább, és akkor legutolsó, végső megoldásként nyúljanak a határellenőrzés bevezetéséhez. Tehát vizsgáljuk a két kérelmet, és majd a grémium dönt az ügyben, hogy mi történjen. Én elnök úr, most ennyit tudok mondani és reagálni az elhangzott kritikákra és megjegyzésekre, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben egy kiélezett politikai vita lesz erről a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm Dekoiszter úrnak a választ. Igen, ez egy politikai kérdés, politikai vita, és köszönjük az őszintességét és a választ. Szerintem Amit Sargentini asszony mondott, azt kellene elemeznünk, hogy most hol, tá, hol állunk, mik a technikai kérdések Schengennel kapcsolatban. Nem csak az a célja a mai ülésnek, hogy meghallgassuk a bizottságot, hanem az is, hogy kialakítsunk egy közös állam, egy közös álláspontot, mert csak néhány percünk van, úgyhogy hallgassuk meg Coelho urat. Ön szerint mit lépjünk a parlament részéről? Esetleg egy raportört kinevezhetünk a koordinátori ülésen október végén, de nem akarom megismételni a munkacsoporti vitát, úgyhogy talán beszámolhatna arról, hogy Coelho úr, a munkacsoport mit gondol? hogy járjunk el? Ez nagyon összetett kérdés. És aztán majd kialakítjuk az egységes véleményünket. Úgyhogy tessék! Let me only... Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd mondjam el a kollégáknak azt, hogy én értem a bizottság javaslatát. Amikor először felmerült ez a probléma, akkor azt hiszem Verzsi az, hogy volt ennek a hangadója, az SIS, a SIS rendszer egy árnyékrendős tevő ülésén, és egyértelmű, hogy itt hiátus van a tagállam, illetve az Európai Uniós jogok, jog között arra vonatkozóan, hogy mit jelent a vészhelyzet, a sürgőségi állapot, a szükségállapot pontosan mit jelent. Az, hogy mindenki ezt másképpen értelmezi, az mindenképpen aggasztó. nem szeretnénk, hogyha több olyan helyzet állna elő, ahogy a belső határokat ellenőrzik. Ez, ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha a bizottság javaslata alapján, amivel egyetértünk, a Schengen az, annak ismert formájában visszaállna. Nagyon sok ülésünk már volt ebben a témában, és hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság részéről is eh, nagyon jó volt az együttműködés. Bizonyos ülések zárt ajtók mögött történtek, de kaptunk arról tájékoztatást a bizottságtól, hogy pontosan mi történik. Elég jól, jól rálátásunk. És kezdünk egy jelentésen dolgozni. Ez egy saját kezdeményezési jelentést kezdünk el tehát írni Schengenről, Schengeni, a Schengeni térség állapotáról. És reményeink szerint ez a kérdés előbb-utóbb a plenáris napirendjére is kerül majd. Úgy véljük, hogy a munka csoportülésen a belső határok ellenőrzéséről a következő ülésünkön fogunk beszélni. Decemberre pedig egy Schengenről szóló meghallgatást is terveztünk. És úgy gondolom, hogy mindenképpen el kéne arról beszélni, hogy pontosan mit, hogyan nézzen ki ez a meghallgatás. Végül is nem ártana, hogyha ez egy kvázi belső hearing lenne, de miután elég sok minden történt ebben a témában, talán a tagállami parlamenteket is meg kéne hívni, de hát de ön és a koordinátorok döntése az, hogy ez pontosan hogy fog majd kinézni, az biztos, hogy kell egy saját kezdeményező jelentés, egy parlamenti vita. És ez alapján a parlament egy véleményt fog tudni mondani arról, hogy mit gondol a Schengenben végigbevenő változásokról, és ez most nagyon fontos lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Remek dolgok ezek. Nagyon jó az is, hogy meghallgatást javasolt, ezt majd a koordinátorok meg fogják beszélni. Sőt, mi lenne, ha eljönne erre az ülésre, ahol a koordinátorokkal ezt megbeszéljük? Hogy a tagállami parlamentek eljöjjenek, az is egy jó elképzelés, tehát szóval hogy legyen benne egy kis tagállami dimenzió, valójában nem a bizottságról szól csak, hanem a tanácsról is. Így, így aztán nagyon fontos azt tudni, hogy a tagállamokban valójában mi a helyzet. De vigyázzunk, jó lenne, hogyha nem csupán a szokásos, formális megközelítést alkalmaznánk, hogy kicsit dinamikusabbak lennénk, Óvatosan, de mégis okosan kell megközelíteni ezt a dolgot, tehát rugalmasnak kell lennünk. Nem szeretnék egy hosszú, unalmas meghallgatást, hogyha nem igazán van annak hozama. Tehát komolyan kell venni ezt a fontos témát. Így fogunk tehát akkor elindulni, meglátjuk, mi lesz 23-án. Jó, tehát akkor a koordinátorokat, illetve a munkacsoport elnökét fogjuk meghívni. Ezzel kapcsolatban, ha nincs több észrevétel, akkor köszönet a bizottságnak, köszönjük Dekoszteri úr, hogy ellátogatott ide. Köszönöm a kollégáknak is, hogy csütörtök délután erre az egy napi, napirendi pontra még eljöttek erre a szakbizottság ülésre. Köszönöm mindenkinek a munkát, és mindenkinek jó pihenést. See you next week. Jövő héten